Good morning, colleagues. Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák! A bejelentésekkel fogom kezdeni, és addig várjuk a többi kollégát. Hogyha a napirend módosításával kapcsolatban nincs semmilyen változtatás, javaslat, akkor elfogadjuk a napirendet. A nyelvi kiosztással kezdeném. Dán lett és horvát nyelveken sajnos nem tudtuk biztosítani a tolmácsolást. Az első bejelentésem az az, hogy december másodikán 11 órától 12.30-ig a Jan 6Q2 teremben egy ülést tart a FAM és a LIBE bizottság, hogy egy eszmecserét biztosítsunk az EU öm, emberkereskedelem elleni küzdelem koordinátorával, Vasiliadu asszonynal a 2012-16-os EU stratégiáról, amelynek célja az emberkereskedelem felszámolása. Megint az új képviselőknek mondanám. This is what happens when I don't look up. Igen, ez történik, mondja az elnök, amikor fél másodpercig nem figyelek oda, hogy nincs német tolmácsolás, úgy tűnik. There is no German translation. Nincs német tolmácsolás. Kéri akkor, hogy ismételjem meg még egyszer, amit, mivel ugye az angol tudások annyira kitűnő, azt hiszem, hogy akkor megoldható. Eltűnt, nem tűnt el megint. Oh, is it the microphone problem? No. We're gonna check. We're gonna check. Okay, it works. Okay, Okay, it's okay. Minden rendben? Az új kollégák számára szeretném megemlíteni, hogy volt már az emberkereskedelmi küzdelem koordinátorával egy tervezett ülésünk. Hármas pont a jegyzőkönyvek jóváhagyása. Ha nincs javaslat, ellenvetés, akkor ezt elfogadjuk. És most áttérünk magára a tulajdonképpeni napirendre. Annak első pontja a bűnüldözés együttműködés és képzés Európai Ügynöksége az Europol, valamint a 2009 per 371 per IB és a 2005 per 681 per IB határozat hatályon kívül helyezése. Diaz de Mera úr az előadónk, Weidenholzer úr, Kirkhope, Peterson, Ernst, Terry Cabras és Ferrara képviselők az árnyék jelentéstevők. Egy gyors felvezetőt szeretnék megosztani önökkel ebben a témában. Diaz de Mira úr nincs itt. Diaz de Mira úr nem tudott eljönni, úgyhogy én fogom ismertetni önökkel ezt a témát. Ha vannak később kérdéseik, akkor ezeket kérem jelezzék. A 73-as szabály 4-es bekezdése és az átláthatóság iránti növelés érdekében egy egyeztetést, egy háromoldal egyeztetést tartottunk 18-án. Diaz de Mera úr sajnos nem volt, nem tudott már jönni, úgyhogy ő kért meg arra, hogy mindenkit tájékoztassak. A legutóbbi háromoldalú egyeztetésen a következő témákat vitattuk meg. A tagállamok és az Európol közti együttműködést, valamint az irányítási struktúrát, ami az első témát illeti, az ötös és a nyolcas cikkeket, a hangsúlyt arra helyeztük, hogy további rendelkezések szükségesek ahhoz, hogy az Europol a közös nyomozó csoportokban részt vegyen. További rendelkezések kellenek az Europol és a Eurojust nemzeti vizsgálatokra való kezdeményezési jogát illetően, és azzal kapcsolatban, hogy a Europol milyen közvetlen kapcsolatot tartson a nemzeti illetékes hatóságokkal. 12-es, 22-es cikkek pedig egy további vitát eredményeztek az Executive board kapcsolatban, az irányító tanács, valamint az igazgató kinevezési eljárásával kapcsolatban. További egyéb kérdések felmerültek az irányításra vonatkozóan, ez összekapcsolódik a parlament ellenőrzési jogkörével, ami nagyon fontos a parlament számára. A következő háromoldal egyeztetés december 8-án lesz és ez a parlamenti ellenőrzés és az irányítással kapcsolatos rendelkezésekre vonatkozik az árnyék tevőkre pillantok, hogy ők is egyetértenek-e, vagy van-e megjegyezni valójuk. Nem, nincs, mindenki egyetért rendben. Hát az árnyék jelentéstevők nincsenek itt, de a kollégáikra, az asszisztenseikre tekintek, és úgy tűnik, hogy ők is bólogatnak, akkor minden rendben van. Folytatjuk. A következő pontunk a büntetőjog együttműködés Európai Uniós Ügynöksége, a Eurojust. Fennáll a veszélye, hogy túl gyorsan végig szágoldunk a napirenden. Axel Foss az előadónk. Köszöntünk, Axel. Nem fogom felvezetni ezt a témát. Azt hiszem, hogy meg is adom a szót, és akkor rögtön felvezetheted ezt a témát. Guten Morgen und vielen Dank. Ähm, Jó reggelt kívánok mindenkinek. Július 17-én múlt évben az Európai Bizottság az Eurojustot illetően benyújtott egy tervezetet, és több intézkedést is foganatosított arra, hogy az Európai Főügyészséget létrehozzuk. Mind két kezdeményezés kapcsolódik egymáshoz, felmerül a kérdés, hogy az Eurojustot miért kellene reformálni. Egyrészt azért, mert az Európai Főügyészséggel való együttműködés most a kérdés, a másik a határon átnyúló bűnüldözés az elmúlt tíz évben nagyon leterhelt. A bizottság a rendelet javaslatában ezt leszögezi. A bűnüldözés, kriminalitás, gyermekpornográfia, fegyver és drogkereskedelem esetében olyan bűnözési formákról van szó, amely különösen mobil és nagyon rugalmas csoportok követik el, nagyon sok helyen tevékenyhetnek egy időben, nagyon sok tagállamban, és európai választ kell találnunk erre a problémára, hogy mit történik. A 85-ös cikk a szerződésben kimondja, hogy az Eurojustnak a feladata, hogy biztosítsa a megfelelő végrehajtását a jogszabályoknak. A főügyészséggel kapcsolatban ez kicsit másképp néz ki, majd még visszatérek erre. Közben egy munkadokumentumot is kaptunk, ha jól emlékszem, akkor áprilisban volt ez, és ott a kompetencia konfliktusokat illetően felvetettük azt a kérdést, hogy az Eurojust és az EPO között hogyan osztanak meg a feladatok, ezt um, még tisztázni kell. Úgyhogy szeretném a kompetencia konfliktus illetően a bizottságot megkérni arra, hogy tisztázzák, hogy az Eurojust és a főügyészi hivatal között hogyan oszlanak meg pontosan a felelősségi körök és feladatok. Az Európai Főügyészségnek a létrehozatala az persze nagyon erősen kihat az Eurojustra vonatkozó szabályokra. Mi történik akkor, hogyha megerősített együttműködés jön létre? Ez is egy kérdés, ezzel is foglalkoznunk kell. Múlt héten az árnyék előadóknak volt egy találkozója, ott megegyeztünk, hogy az Eurojustot illetően nagyon óvatosan járunk el, mert abból indulunk ki, hogy az Eurojust önmagában nem szorul reformra. Jól működik, egy jól működő egység, persze nyilván lehet javítani egy vagy két dolgon, de a nagy kérdés az, hogy hogyan működhet együtt az Európai Főügyészséggel. Amíg ezt eh, nem tudjuk szabályozni, addig nem igazán van értelme annak, hogy nagy lépéseket tegyünk előre, mert eh, előbb meg kell várnunk, hogy az Európai Főügyészség és az Eurojust hogyan működnek együtt. Úgyhogy legyünk egy kicsit visszafogottak, és a főgyészi hivatalt, illetve várjuk meg a magyarázatokat. Ami a bizottságot illeti, fontos lenne, hogy tudjuk azt, hogy a főügyészséget, illetve milyen konkrét lépéseket terveznek tenni, és azok a kérdések, amiket felvetettünk a munkadokumentumon, azokra választ szeretnénk kapni. A tanácsot illetően szeretném megkérni őket, hogy ismertessék hogy az Eurojust és az Európai Főügyészi Hivatal jelenleg hol áll. Itt a Libében megegyeztünk, hogy januárban majd lesz egy meghallgatásunk. Ezt a nagyon komplex témát át kell beszélnünk. Úgyhogy szerintem ne nagy energiával haladjunk előre, mert várjuk meg előbb hogy hogy alakul a két szervezet együttműködése, sem értem előre haladni, hogyha aztán változik a helyzet, és mindent át kell fogalmaznunk, inkább majd akkor visszalépést lépést ez számunkra, úgyhogy szeretném megvárni az eredményt. Ennyi. Köszönöm szépen, Axel. Mielőtt elkezdted, el kellett volna mondanom, hogy még az előző parlamentben kaptad meg ezt a dossziét most pedig a tanácsnak és az árnyék előadóknak adom meg a szót, de először a bizottságnak, aztán tanács, és aztán az árnyék előadók, ha ez így elfogadható. Úgyhogy röviden a bizottság. Thank you, Chairman, and uh, good morning. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök annak, hogy elmondhatom, hogy hogyan is állnak a dolgok ezzel a fájlal kapcsolatban minden bizonyal emlékeznek még a bizottsági javaslat lényegére, vagyis arra, hogy hogyan tudnánk javítani ennek az egész együttműködésnek a minőségét a Eurojust és a többi érintett szerv között. Erről természetesen hosszasan beszéltünk már a tanácsi üléseken is, és van egy olyan kérdés, ahol további világosabb vagy felvilágosításokra van szükség. Az olasz elnökség célja is ez. Szerintem jól haladnak a dolgok, az olasz elnökséggel jól tudtunk együttműködni, de azért vannak még olyan kérdések, amelyek a, jelen, amelyek a jelenlegi tervezett formájában még hiányoznak. Például arra gondolok, hogy nem szerepel egy bizottsági képviselő, pedig 2012-ben a bizottság, a tanács és a parlament erről ilyen formában állapodtak meg. Ezen kívül még fontos a Eurojust kompetenciáinak megosztása, ezt világossá kell tenni. Van egy új kompenzációs mechanizmus is, amelyet a tagállamok számára bevezetett a tanács. Itt az elnökről, illetve az alelnökökről van szó. És sajnálatos az is, hogy néhány javaslattal éltünk, amely a Eurojust hatékonyságát javítaná az információszolgáltatás területén a tagállamok és a Eurojust között. Sajnálatos az, hogy ezt nem vették figyelembe, úgyhogy erre még vissza kell majd térnünk. Köszönöm szépen, itt megállok. Elnök, köszönöm szépen, elnökség. Köszönöm szépen. Mindenkinek jó napot kívánok, jó napot kívánok a jelentéstevőnek is, és köszönöm a bizottságnak, hogy hogyan is állnak a dolgok. A Eurojust rendelet szövegtervezete decemberben kerül majd napirendi, illetve megvitatásra a igazságügyi tanácsban. Amikor általános megközelítésről beszélünk, akkor bizonyos részeire gondolunk a szövegnek, a decemberi ö, egyezményből azonban nagyon sok minden még ki fog maradni, tehát ez egy részleges egyezmény lesz. Itt az adatvédelemről még nem fogunk vitát folytatni és elfogadni azt, miután erről majd még a jövőben kell ezt még cserélnünk. És aztán a jövőbeli a európai ügyészség kérdése is ide tartozik. Egész egyszerűen azért, mert a, az európai ügyészség amelyről majd Szalázár elnök úr fog beszélni. Ezzel kapcsolatban a tárgyalások még továbbra is folynak, nagyon sok a nyitott kérdés, ezekről még meg kell majd egyeznünk. Még mielőtt az ügyészség és a Eurojust közötti együttműködési formákat lefektetjük, ezeket az alapfeltételeket kell először tisztázni. A Eurojust egy teljes mértékben működőképes szervezet, nagy sikertörténet, és véleményünk szerint a rendelettervezet további ö, hozzájárulásokkal segíti a Eurojust munkáját, fontos módosításokat eszközöltünk az irányítás területén, valamint a működési kapacitások területén is. Ami a governance illeti, ez nagyon fontos. Arra gondolok, hogy megőrizzük a kétpárti szervezetet administratív szempontból, azzal, hogy egy executive boardot vezetünk be, amely lehetővé teszi, hogy a testület az műveleti dolgokkal tudjon foglalkozni. Ugyanis ez a fő feladata ennek a reformnak. A nemzeti tagoknak, a bíráknak, illetve ügyészeknek a igazságügyi együttműködésben, illetve a határon átnyúló bűnüldözésben kell együttműködniük, és ezzel a mostani módosítással, ezzel a reformmal ezt fogjuk segíteni. Szeretnénk azt is elérni, hogy a bizottság részt vegyen teljes mértékben az előkészítő munkákban, a végrehajtó bizottság, és később a testület munkájában is. Ezt a javaslatot a decemberi miniszteri tanácsi ülésre fogjuk felterjeszteni. Szerintünk nagyon kiegyensúlyozott, és reméljük, hogy meg fogjuk tudni a parlamenttel kötni az egyességet, remélem rövid időn belül. Azután, hogy sikerül majd ennek a rendeletnek az apró részleteit is tisztázni jó lenne, ha minél hamarabb életbe tudna lépni ez az új javaslat, mert ezzel új módszerekkel tud majd dolgozni a Eurojust. Köszönöm. Köszönöm szépen. Axel, esetleg vissza szeretnéd térni erre, és befejeznéd, vagy lezárnád ezt a vitát. De azért szeretnék először még a szárnyék jelentéstevőknek is szót adni, illetve egy egyperces szünetet tartunk, mert két tolmácskabin a német... One minute break unusually. I'm not picking on you, Axel. <laughs> Um, and break... Tehát nem akarom hirtelen itt most lezárni az ülést, de muszáj egy percre megszakítanunk azért, hogy a technikát rendbe tudják tenni a technikusok. Just have a one minute pause, we'll come straight back to the debate, take two of the shadows, and then you can conclude.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 Okay, colleagues, the, um, the issues have been fixed, so if you could take your seats again, thank you. Tisztelt kollega, mindent megoldottunk, hogy kérjük minden, kérjük mindenkit, hogy foglaljon helyet. The issue is whether the rapporteur would like to take his seat, but uh,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 Először is a két árnyékjelentéstevő, Szilvi és Ivon az SND frakció részéről. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Claude. Meghallgattam nagy érdeklődéssel a hozzászólásokat. Először a jelentéstevőnek szeretném mondani, hogy osztom a véleményt, amit egyébként az árnyékjelentéstevőkkel is megvitattunk osztom azt a nézetet, hogy körültekintően járjunk el, és tüzetesen tanulmányozzuk a dossziékat. Azt kell mondjam, hogy továbbra is meglep, hogy a Eurojust reformjáról beszélünk, a Eurojust ügynökségé való átalakításáról, holott eddig még semmilyen értékelésre nem került sor a bizottság részéről a Eurojust határozatban, a 2008. december 16-ai határozatban ez szerepelt, viszont az eredmények még nincsenek a kezünkben, noha már a Eurojust reformjáról vitázunk. Ez számomra egy kicsit érthetetlen, hiszen az értékelés konkrét eredményei még nincsenek előttünk. Márpedig úgy gondolom, hogy ezeket közösen meg kellene beszélnünk. És egy másik kérdés, amiről szeretnék beszélni. A bizottság javaslatában egy külön illetékességi katalógust javasolnak a hármas cikkben és az egyes mellékletben. Itt a súlyos bűnözési formákról van szó, amelyek a Eurojust hatáskörébe tartoznak, ugyanakkor a régi rendeletben a hatásköröknek ez a listája azonos volt a Europol hatáskörével. Most azonban különbségek lépnek fel, úgyhogy szeretném tudni azt, hogy miért eltérőek most a hatáskörök, mert szerintem a Eurojust hatáskörének egyeznie kellene a Europol hatáskörével. Tehát az illetékességi konfliktus a Europol és az Európai Ügyészség között ugye ezt érintette az előadó, úgy gondolom, hogy alaposan tanulmányoznunk kell, hogy ezt a kettőt hogy lehet összhangba hozni, és végezetül némileg meglep, hogy a tanács azt mondja, hogy év végéig szeretnének egy szövegjavaslatot előterjeszteni, illetve a tanácsban megvitatni. Mi azt tervezzük, hogy januárban lesz egy meghallgatás, és remélhetőleg az együttdöntési eljárás keretében majd együtt dolgozunk, annak érdekében, hogy a Eurojustot úgy reformáljuk meg, ahogyan az szükséges. Jó lenne, hogyha nem külön utakon, egymással szemben álló utakon járnánk, ezért jó lenne, hogyha a tanácson belül még egyszer megismerhetnénk, hogy milyen a dolgok jelenlegi állása, hogyha erről további információt kapnánk. Elnök, köszönöm szépen. Az ALDE előadó járnyék jelentős tevője, árnyék jelentős tevője, Natalie Griszbek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vízbek asszony nem nincsen itt ma, és kérte, hogy én helyettesítsem őt. Éppen ezért el fogom mondani az ő véleményét. Árnyékjelentéstevőként a Eurojust kapcsán az ALDE nevében támogatja Axel Worst álláspontját. A múlt héten ez egyébként az árnyék jelentéstevői találkozón ki is derült. De az is igaz, hogy a két téma, az Európai Ügyőség és a Eurojust egymáshoz szorosan kapcsolódik, és kár az, hogy a Eurojust reformjáról beszélünk, akkor, amikor még nem tudjuk, hogy mi lesz az Európai Ügy- Ügyészség jövője. Én szeretném, ha lenne egyébként, és hogyha most felfüggesztjük a munkánkat, akkor jó néhány gondolatot figyelembe kell vennünk a Eurojust reformjával kapcsolatban. Fontos látni azt, hogy hogyan is működik ez a két rendszer, milyen struktúrákban, hol lesz a helyszínük, dupla struktúra vagy azonos struktúra fog alájuk tartozni. Ezek mind alapkérdések, úgyhogy nagyon sok kérdőjel van még. Oda kell figyelni arra, hogy hatékonyan működjön az új rendszer. Úgy tűnik, hogy a Eurojust egy ügynökség, amely elég jól működik, legalábbis mi ezt hallottuk. Ugyanakkor Franciaországban például azt látjuk, hogy amióta a Eurojust-ra vonatkozó jogszabályt átültettük a francia jogba. 36 fejleviteli bíróságnak kellett adatokat szolgáltatni a Eurojust felé, de ebből csak egy tette meg. Nos, hát akkor hogy működik ez a Eurojust? Én úgy tudom, hogy ez önkéntes alapon működik, de azért mégiscsak, hogyha szeretnénk erősíteni az igazságszolgáltatási hatóságok közötti együttműködést, akkor valamit tenni kellene, hogy megvalósuljon ténylegesen az európai igazságszolgáltatási térség. Van itt még egy másik kérdés, amit szeretnék felvetni, az adatvédelemről van szó, hiszen ezzel kapcsolatban fontos az, hogy védjük a tanúk, illetve az áldozatok adatait. Ennyit szeretett volna Griszbek asszony elmondani. Okay, thank you, Louis. Köszönöm szépen, Louis. Akkor Axelt hallgassuk meg. Ha akar hozzászólni. You've sort of indicated they're not indicated, so you've come off the list. Okay. Right. Uh, what... Nos, akkor Axel. Axel. Uh, valami kérdés a tanácshoz, uh, vagy bármi? Nem tudom. Ha van még kérdésed, akkor feljegyezzük őket, de, de haladjunk egy kicsit. Köszönöm szépen, Claude. Először is. Ami a kettős struktúrát illeti, természetesen a jövőben alaposan meg kell vizsgálnunk ezt a problémát. Nem akarunk elzárkózni az elől, hogy esetleg össze hol vagyon a két ügynökség, hogy ennek mennyire van értelme az Eurojust esetében, ami egyébként is önkéntességi alapon működik, hát nem tudom. Ezt még meg kell vitatnunk. Ami az értékelést illeti. Kaufman kollégának teljesen igaza van, már régen meg kellett volna oldanunk ezt. Amennyire én tudom, az értékelés már lezárult, igazából nem sok új információt tartalmaznak a jelentések, értékelések, bár nem olvastam őket. Köszönöm a kollégáknak azt, hogy igazából a realitás talaján maradnak. Nem akarunk túl lassúak lenni, csak a realitást figyelembe véve akarunk haladni és meg akarjuk várni, hogy hogyan alakul az együttműködés a főügyész és az Eurojust között. Jelenleg egy kicsit az az érzésünk, hogy csak a legvégén tudjuk korrigálni a folyamatot, attól függően, hogy meddig tart ez a folyamat a tanácsban. De foglalkozni fogunk ezzel a témával, nem tudom, esetleg lesz-e triológus erről, de sokáig fog tartani ez a folyamat. Köszönöm. I think it's very clear, Axel, that you, you... Köszönöm szépen, Axel. És most akkor már csak az a kérdés, hogy mennyi ideig fog tartani ez. Nem tudom, hogy szükség van-e arra, hogy a tanács és a bizottság megint reagáljon, mert nem tudunk előrelépni, úgyhogy szerintem következtetésként vonjuk azt le, hogy figyeljük, hogy hol áll a játszma, és ez a feladatunk. Akkor, ha nincs más kérdés, akkor tovább haladhatunk. Ah, okay. As was wondering the Secretariat was trying to... A titkárság Szeretnék, ha lenne több kérdés, majd pedig azért, mert Makovej asszony még nincs itt, nem tudunk tovább haladni a következő témára. Ez egy gyakorlati kérdés. I'm not really in of more comments from the Commission Council Szeretnének kérdést föltenni a tanácsnak azért, hogy húzzuk az időt? Szerintem befejeztük ezt. Makovej asszony nem érkezett meg. We'll just try to contact Mrs. Bekovista. Most megpróbálj kideríteni, hogy merrefelé jár, elnézést kérnék a kollégától. Ezt hívják jó elnöklésnek, hogy az ember ilyen gyorsan halad a napirenden. Persze ennek megvan az ára, hogy nem kerül napirendre a téma. Item unfortunately does mean that we have a short break. Akkor uh, tartsunk egy kis rövid szünetet, és amint tudom, tájékoztatok neked, hogy mikor folytatjuk, azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Makovely asszony útban van idefelé. Az asszisztense most tájékoztatott minket, és akkor mindig tájékoztatom önöket, hogy hol tartunk.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 colleagues, uh, Mrs. Tisztelt kollégák, Makovej asszony befutott a terembe. Okay, colleagues, uh... Tisztelt kollégák, kezdjük. Elnézést kérek ezért a kis csúszásért. Makovei asszony megérkezett időközben, úgyhogy az Európai Ügyészséggel kapcsolatos napirendi pontra térünk át. Tudják, hogy a bizottság júliusban terjesztette elő az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó javaslatát a szerződés 86-os cikke alapján 86-os cikk értelmében, amint a tagállamok a tanácsban megállapodnak a javaslatról, ezt a parlamenthez továbbítják hozzájárulás véget. Itt ugye nem együttdöntési eljárásról van szó, ezt csak hangsúlyoznám a kollégák számára. A korábbi mandátumban, a korábbi ciklus során a parlament elfogadott egy állásfoglalást, Jakolino úr volt az előadó, a 81-es cikk hármas bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene kialakítani az ügyészséget, és hogyan kellene a parlament hozzájárulását megszerezni. A tanácsot arra kértük, hogy a parlamentet vonja be teljes mértékben a tanácskozásokba. Ma itt van velünk a soros elnökség képviselője is, hogy az új jelentéstevőt, Makovei asszonyt tájékoztassa, és persze a LIBE tagjait is arról, hogy, hogy hol állnak most a tanácskozások, az egyeztetések a tanácsban. Először a bizottságnak adnám meg a szót, majd az olasz elnökségnek, és azt követően az előadónak és az árnyékjelentéstevőnek, hogy tájékoztassanak bennünket. Először a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Hyment úr, azt hiszem ő az, aki eljött hozzánk, úgyhogy akkor minden további nélkül megadnám a bizottságnak a szót, hogy röviden tájékoztassanak bennünket az új feleményekről parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megjegyezni, hogy a bizottság természetesen az orosz soros elnökség erőfeszítéseit támogatja, hogy haladjunk a tárgyalásokkal, és konstruktívan részt is veszünk a vitában. Ami a védelem és a végrehajtás szintjét illeti az Európai Unióban, ez eh, az európai költségvetés elleni csalás eh, szempontjából való küzdelmet illetően eltérő szintű. Éppen ezért az Európai Ügyészség létrehozása egy nagyon fontos lépés, hogy a csalással szemben védjük az európai költségvetést. A bizottság elkötelezte magát, amellett, hogy 2016-ig létrejöjjön az Európai Ügyészség, ezt Juncker úr is megerősítette. A tervünk az, hogy egy független és hatékony európai Ügyészséget hozzunk létre, amely valós többletértéket jelent majd, és ezek vörös fonalak az ügyészség független kell, hogy legyen mindenek előtt, a nemzeti és európai befolyástól független kell, hogy legyen, de az elszámoltathatóságot biztosítani akarjuk. A az európai ügyész, a delegált ügyészek európai dimenziót kell, hogy biztosítsanak, és függetlenek kell, hogy legyenek. Éppen ezért a kinevezésük szempontjából kellő biztosítékokra van szükségünk. Az európai intézmények a tanácsnak és a parlamentnek is egy komoly lehetőséget nyújtanak, hogy a különböző jelöltek között válasszanak. A szakmai tapasztalat és a szakmai ismeret értékelését egy független panelnak kell elvégeznie. Fontos emlékeztetni arra is, hogy helyi szinten a delegált ügyészek az EPO nevében járnak el noha a nagy földrajzi távolság lesz a különböző munkahelyek között, integrált megközelítést kell biztosítanunk, és ebben a tekintetben nagyon fontos az is, hogy az alkalmasságot egy központi szinten értékeljük, és az átvilágítás is központilag valósul majd meg. Másodszorban hatékony kell, hogy legyen az EPO, a belső munkamegosztás lehetővé kell tegye a delegált ügyészek, valamint a központi iroda számára is, hogy valós többletértéket biztosítsanak, és az európai pénzügyi érdekeket hatékonyan védjék. Ebben a tekintetben a jelenlegi elnökségi tervezetek kapcsolatban vannak még bizonyos fenntartásaink. A központi szint számára kellő ellenőrzési hatáskört kell biztosítanunk. Továbbá az is nagyon fontos, hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét hatékonyan biztosítjuk, anélkül, hogy a gyanúsítottak és a vádlottak érdekeit veszélyeztetnénk. A jogokat biztosítanunk kell, támaszkodnunk kell a nemzeti jogra és az európai akira is a gyanúsítottak jogait pedig a nemzeti jog értelmében kell biztosítani, például ami a bizonyítás felvételt illeti. Tehát az eljárási biztosítékokat szavatolnunk kell. A bizottság a jogi felülvizsgálat számára is konkrét javaslatot tett, így az Európai Bíróságot meg lehet keresni az előzetes döntéshozatal véget. Makovei asszony az előadója ennek a fontos dossziénak, ugyanaz a célunk, az európai polgárok érdeke, hogy egy olyan rendszer dolgozzunk ki, amely működőképes lesz, és valóban védi majd az európai költségvetést és annak érdekeit. Elnök, köszönöm szépen, hogy röviden fogalmazott. Most az elnökségnek adom meg a szót Szalazár úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, Makovei asszony! Az elnökség egy felkérést kapott Jakolino úrtól annak érdekében, hogy a parlamentet állandóan információkkal ellássuk a tanácsban folyó vonatkozó munkálatokról. Egy különleges eljárásról van szó, ez nem az együttdöntési eljárás. Az olasz igazságügyminiszter azonban kérte, hogy minél inkább vonjuk be a parlamentet ebbe a folyamatba. Az olasz elnökség alatt az Európai Ügyészséggel kapcsolatos vita már kétszer is helyet kapott miniszteri szinten, és napirendre fogjuk tűn, tenni a decemberi öm, igazságügyi tanács ülésén is. Milánóban is beszéltünk erről, itt az eljárási garanciákról esett szó, az EPPO, tehát az Európai Ügyészség kapcsán, valamint az igazságügyi ellenőrzés kérdését is megvitattuk, és az illetékes miniszterek informális szinten is tudtak eszmét cserélni erről. Októberben pedig Luxemburgban a miniszterek vitájának témája a közös európai igazságügyi térség megalakítása átalakítása volt, és az, hogy ezen belül az Európai Ügyészség hogyan is fog tudni működni vizsgáló hatóságként, vagy nyomozati hatóságként. 11 munkacsoportbeli ülésünk volt, és ezt a kérdést többször felvetettük a büntetőjogi bizottság ülésein is. Sikerült előrelépnünk a legfontosabb kulcskérdésekben. Megvitattuk a strukturális kérdéseket, és itt emlékeztetnék arra, hogy az előttünk működő elnökség egy olyan szöveget hagyott ránk, amely azért már elég jól, volt, jól állt, elég jól struktúrált szövegről van szó, legalábbis az Európai Ügyészség formája, formai kérdéseivel kapcsolatban, tehát az, hogy kollégium vagy testületi jelleggel fog-e működni, és hogy milyen struktúrában fogja ezt megtenni. Tehát így kezdtük meg a munkát az elnökség kezdeti időszakában. Úgy döntöttünk, hogy a legfontosabb pontokkal mindegyikkel foglalkozni fogunk, és ezen felül pedig az összes többi vita, vitás témában is sikerült előrelépnünk. Gondolok például a nyomozati kérdésekre, az arra, hogy hogyan is kellene lefolytatni a határokon átívelő vagy átnyúló nyomozási nyomozást, nagyon fontos itt az egyensúly kérdése, a különböző vizsgálóbírók, illetve nyomozati hatóságok, ügyészek egymáshoz való viszonya, az ő egymással való kommunikációjuk, valamint a nemzeti hatóság, igazságügyi hatóságok ellenőrzési szerepére is gondolok, akkor, amikor az egyik tagállamból a másik tagállamba helyeződik át a nyomozati szakasz. Jó néhány olyan eset volt, amelyről kértük, hogy archiválják őket, és azt is szerettük volna, hogy az eredeti modellhez képest sikerült szerintünk megnövelni az igazságügyi ellenőrzési feladatokat is, amelyet az Európai Ügyészségnek kívánunk biztosítani. A bizonyítékok kérdésével kapcsolatban nagyon fontos az eljárási garanciák tisztázása, definiálása. Az informális miniszteri ülésen Milánóban sikerült az Európai Bizottsággal olyan sztenderdeket kialakítani, amelyek az Európai Ügyészség előtt álló esetekben minden érintett félre vonatkoz, vonatkoznak. És végül a javaslat, amelyet az Európai Bizottság letett az asztalra, az ellenőrzést leginkább a nemzeti hatóságok kezébe hagyná, ez alól csak akkor van kivétel, hogyha az Európai Bírósághoz fordul a érintett fél. Erről még nem, ez, tehát ez a kérdés még továbbra is nyitva van, és szerettük volna azt a, biz, azt a lehetőséget bizony, biztosítani, hogy az Európai Bírósághoz feleviteli szervként lehessen fordulni ebben a folyamatban. Nem ö, foglalkoztunk még az adatvédelmi kérdésekkel, valamint a személyzeti kérdésekkel sem foglalkoztunk. Noha azért már az ő jogállásukról néhány gondolatot már lefektettünk, hiszen itt nem csak egy hierarchikus szervezetről van szó, hanem ezt átalakítottuk, és egy testületi vagy kollegiális jellegű szervezetet kívánunk megvalósítani. Ugye vannak olyan kollégák, akik majd helyi vagy tagállami szervektől érkeznek. Most nekik milyen jogállást biztosítunk, ezek mind olyan kérdések, amelyeket már lefekt, letettünk az asztalra, de még nem vitattuk meg. Partnereinkkel a Eurojust-tal való kapcsolatról is eszmét cseréltünk, főként az olyan nyomozások esetében, amelyek azokra a tagállamokra vonatkoznak, amelyek esetleg nem vesznek részt a megerősített együttműködési mechanizmusban, amennyiben egyáltalán lesz ilyen. Nos, hát lesznek olyan tagállamok is, amelyeket egyébként sem lehet majd ide sorolni, hiszen az ötös cím által nem szerepelnek ebben a mechanizmusban. Decemberben a tanácsi ülésen néhány olyan cikket fogunk megvitatni, amelyek legalábbis a jelenlegi stádiumban nagyon nagy konszenzust élveznek. Mikre gondolok? Az elnökség saját felelősségi körében fogja ezeket felterjeszteni a minisztereknek, és ugyanakkor a minisztereknek egy kérdést is fel fogunk tenni a függetlenségi a függetlenséggel kapcsolatban, tehát hogy a nemzeti tagok és a főügyész függetlenségére vonatkozólag. Megpróbálunk egy olyan rendszert kialakítani, amely a jelenlegi helyzethez képest, ez egy örökölt vita, vita ugye, és itt a főügyész függetlensége az elnökség véleménye szerint teljes mértékben meg kell, hogy valósuljon, tehát ez azt jelenti, hogy nem szabad, hogy nemzeti kinevezésekhez kötődjön, hanem ki lehetne ezt terjeszteni mindazon személyekre, akik rendelkeznek a megfelelő kvalifikációkkal ezen karrier megkezdéséhez. Egy panelt szeretnénk majd kialakítani, amely a jelöltek a jelölteket meghallgatja, és aztán a parlament és a tanács fognak közösen dönteni. Tehát ennyit szerettünk volna elérni az olasz elnökség részéről, a függetlenség, tehát az ő, ennek a főügyész személynek a függetlenségnek erősítése érdekében. Köszönöm. Köszönöm. Én is részt vettem ebben a vitában, amikor a parlamentet meghívták, úgyhogy látom, hogy az elnökség komolyan veszi. Most pedig Makovei asszony, Monika. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani az olasz soros elnökségnek, hogy reagáltak a parlament kérésére a márciusban elfogadott állásfoglalással kapcsolatban, és hogy a tanács jogalkotási munkájába intenzíven bevonják a parlamentet. Nagyon összetett ez a dokumentum, és a beleegyezési eljárás. Tudjuk, hogy tavaly tavasza óta nagyon előre haladott a vita a tanácsban, de még nem értek el egyességet. De hallottam új dolgokat, mint például, hogy egyes helyeken a tanács beadja a derekát. Nagyon fontos, hogy a főügyészi hivatal hatékony, hatásos és független legyen, amely bíróság elé tudja állítani a bűn eh, elkövetőket az európai érdekek megvédése érdekében. Miközben mi az egyetértést támogatjuk, úgy gondoljuk, hogy a kompromisszum nem eh, áshatja alá a főügyészi hivatalt, mert szükség van a kormányközi igazságügyi együttműködésre. Az igazságügyi együttműködés létezik, eh, az Eurojust is, de a néppárt kicsit más formában szerette volna ezt látni. És eh, ha a vizsgálati és eljárási folyamatok nem javulnak a jogszabályoknak megfelelően, akkor az adófizetők ezt jogosan kifogásolják. Ezért aztán akkor létrehozunk egy új testületet, drága, az adófizetők fizetik meg, és nem hiszem, hogy annyira hatékony lenne, mint ahogy ezt a tanács írja. Ami a tartalmat illeti, mindenképpen hatékonynak és függetlennek kell lenni a hivatalnak. Tudjuk, hogy a tanács a grémiumos felállást támogatja, de mi ezt döcögösnek érezzük, és figyelembe véve a főügyész kompetenciáit, ez egy központi hivatal kell, hogy legyen. Először is biztosítani kell az átláthatóságot, nyíltságot, amikor a főügyészt megválasztjuk. Ez csak úgy lehet, ha a tendert írunk ki, amelyet a bizottság ír neki, független szakértők érdekelnek, és a parlament meghallgatást tartana a jelölteknek. Tehát nincsen szükség nemzeti tagokra, hanem arra van szükség, hogy legyen egy komoly, szigorú, független választási, kiválasztási eljárás. Aztán a grémiumos struktúrát illetően. Ha a tanács erre rábólint, akkor a kamarák felállítását támogatjuk, legyen külön például közbeszerzés, csalás, stb. stb. stb de nem nemzetiségi alapon hívnánk meg a szakértőket. Az egyetlen kapocs a főügyészt és a nemzeti kapcsolattartók között az esetek elosztásánál az illetékesség kell, hogy legyen. Aztán a kompetenciákat, illetően decentralizált struktúrára van szükség, a főügyész a PIF eseteket kapja meg, feladata legyen az is, hogy minden egyes esetet figyelemmel kövessen, koordináció, felügyelet, a kamarák szintjén egyelőre nem tisztázódott ez, hogy hogyan valósítódna meg. Aztán az európai delegált ügyészek kérdése. És csak akkor lehet megvalósítani, hogy ha valóban függetlenek maradhatnak. Ami a kivizsgálásokat illeti, és a bizonyítékokat innovatív megoldásokat szeretnénk az európai bűnügyi <clears throat> <clears throat> bűnöldözés területen. A hosszú távú cél az az kell, hogy a tagállamok joganyaga a büntető törvénykönyvek közel legyenek egymáshoz az igazságoság övezetében. A főügyésznek egy valós határon átnyúló együttműködést kell megvalósítania, és nem csak a kölcsönös elismerést és segítségnyújtást. A határon átnyúló esetekben össze kell hangolni az eljárásokat a hivatalban, és a bizonyítékokat egyes tagállam bíróságáról a másikra át, lehetővé kell tenni az átvitelét. Hatékony jogi eszközökre van szükség. Így lehet csak a határon átnyúló eseteket kezelni. Ez persze, ehhez az kell, hogy megfelelő garanciákat biztosítsunk. Felszólítjuk a tanácsot, hogy figyelembe vegyék a létező jogi keretet, és az eljárási jogok tekintetében lépjenek. Ami a felügyeletet illeti, jogorvoslatot kell biztosítani a kompetens bíróságok előtt, ehhez azonban a főügyésznek át kell világítani a nemzeti hatóságokat, nemzeti bíróságokat, és lehetővé kell tenni, hogy az Európai Bírósághoz lehessen fordulni közvetlenül, hogy ne halmozódjanak fel az esetek művi módon. Ezen kívül az adófizetők pénzét illetően ez a leghatékonyabb. Végül nagyon fontos az információ struktúrát cseréje a parlamentben és a tanácssal. Én remélem, hogy a következő elnökségek is támogatnak és tájékoztatnak minket, és szeretném, hogyha a tanács figyelembe venni a parlament álláspontját minden fázisban, ahhoz, hogy a parlament beleegyezését adhassa ahhoz, hogy a főügyész hivatat létrehozzák. Köszönöm. Dül. Köszönöm szépen. Először is az SND árnyékjelentéstevét hallgatjuk meg. Birgit Zippel vagy Szilvia. Elnézést. Semmi gond, Claude, minden rendben. Elnök úr, itt egy kifejezetten bonyolult dossziéval állunk szemben. Ez nagyon sok kérdést érint, olyan kérdéseket, amelyek tudomásom szerint továbbra is nyitottak. A soros elnökség a viták jelenlegi állásáról tájékoztatott bennünket, de azt kell mondjam, hogy számomra legalábbis nagyon nehéz megítélni, illetve követni a tanácsban folyó vitákat, ugyanis a legutóbbi dokumentum, amely előttünk van, ez idén májusi keltezésű dokumentum, a májusi dokumentum pedig kizárólag a struktúrával, a tervezett struktúrával foglalkozik. Minden egyéb kérdés, ezeket, ezekről tájékoztattak bennünket most szóban, de az egész dosszié későbbi értékelése és a parlament hozzájárulása érdekében jó lenne, hogyha részletesebben kapnánk tájékoztatást a különböző témákról. Ezért a tanács elnökségét is arra kérném, hogy a tárgyalások jelenlegi állásáról készült írásos dokumentumot is jutassa hozzánk, hogy átfogó képet nyerjünk a helyzetről. Néhány kérdést szeretnék megjegyezni, ezek véleményem szerint fontosak. Ami az első pontot illeti, egyetértek az előadóval, az Európai Ügyészség struktúrájáról van itt szó. Megint csak a májusi dokumentumra hivatkozom. Kollegiális struktúrájú, különböző kamarákból áll, vannak az Európai Ügyész, illetve delegált ügyészek, tehát ez egy több szintből álló európai ügyészségi struktúra. Azt kell mondjam, hogy amikor szemügyre vettem ezt a struktúrát, felmerült bennem, hogy nem túl nehézkes ez a struktúra, és vajon lehetővé teszi-e a hatékony, eredményes döntéshozatalt ami szükséges, illetve lehetővé teszi a hatékony bűnüldözést. A javaslat tartalmaz egy rotációs eljárást is, egy rotációs megoldást. Három évente új ügyészek kerülnének a struktúrába, de hogy ez hogy működne a gyakorlatban, az nem egyértelmű számomra, és azt sem tudom igazából, hogy mire számítunk ezzel a megoldással, mit szeretnénk elérni. A második pont, amit szeretnék megjegyezni, erről is hallhattunk a bevezetőben, szükséges a az Európai Ügyészség tényleges függetlenségét biztosítani. A tanács képviselője a főügyész, illetve a nyomozók függetlenségéről beszélt, erről még folyik a vita, de azt szeretném tudni, a nemzeti parlamentek álláspontját olvasva, ugye hazám nemzeti parlamentjének, a Bundestag nem véleményét is olvastam, és ott egy nagyon érdekes javaslatot fogalmaztak meg az ügyészség függetlenségére vonatkozóan. Azt javasolták, hogy az ügyészség vezetőjét az Európai Parlament válassza meg annak érdekében, hogy így valóban szavatolhassuk a teljes függetlenséget. Ha azonban megnézzük azt, amit a, máju, amit a májusi dokumentum tartalmaz, ott a tanács különböző módosító eljárásairól beszél az anyag, a parlament esetében pedig pusztán konzultáció lépne fel. Egyöntetően elfogadta a Bundestag ezt a javaslatot, és azt szeretném tudni, hogy a tanács egyáltalán megvitatta ezt a javaslatot, hogy így biztosíthassuk talán az ügyészség függetlenségét. Továbbá az európai ügyészek módosítása, itt ugye a májusi anyag 14-15-ös pontjáról van szó. Szeretném tudni, hogy a kinevezési eljárás hogyan valósulna meg, hiszen nem vonnák be a nemzeti szerveket a kinevezési eljárásba. Ugyanakkor a legtöbb tagállamban vannak ilyen szervek, és úgy gondolom, hogy az ügyészek kinevezésénél ez egy magától értetődő eljárás, éppen ezért talán itt is érdemes volna bevezetni. Egy további probléma, az imént beszéltünk ugye a Eurojust szervezetéről, és megállapítottuk, hogy egy joghatósági konfliktus adódhat. Aztán ott van az OLAF is, tehát az OLAF, Eurojust és az Európai Ügyészség. Ha megnézzük ezt a három intézményt, szeretném tudni, hogy a tanács hogyan kívánja biztosítani azt, hogy a joghatósági konfliktust redukáljuk, vagy kizárjuk, mert szerintem ez egy nagyon fontos felvetés. Főleg, a, hogyha igényt tartanak a parlament hozzájárulására. Utolsó előtti kérdés részemről. A bizottság az eredeti javaslatában, ugye tudjuk, hogy ez régebbi javaslat, arról írnak, hogy az Európai Ügyészség létrehozása nem fog jelentős költségeket eredményezni az Európai Unióra és a tagállamokra nézve. Szeretném a tanácsot és a bizottságot is megkérdezni, hogy a tárgyalások jelenlegi állása ugyan erre utal-e, tehát továbbra is úgy ítélik-e meg, hogy ez nem eredményez majd további költségeket. És a legutolsó felvetésem, az előadó is érintette ezt, itt a tisztességes eljárás alapelvéről van szó. Tudjuk, hogy az eljárással kapcsolatos jogok kérdését még nem sikerült lezárnunk a büntető eljárásoknál. Biztosítanunk kell a magas szintű, magas szintű védelmet, azt, hogy a büntető eljárások során az egyének jogait egyértelműen lefektessük. A vádlottak jogait hogyan fogjuk az Európai Ügyességnél biztosítani? Ez egy olyan kérdés, amelyről szeretnék további részleteket legutolsó megjegyzésem pedig a tanács dokumentumában, a májusi dokumentumban feltűnt annak az ötös cikkében, hogy az Európai Ügyészség biztosítja, hogy tevékenysége során az Európai Alapjogi Kartában megfogalmazott jogakat figyelembe veszik majd, de ez számomra egy elég pontatlan megfogalmazás. Mit jelent az, hogy figyelembe kell venni? Az alapjogi kartát és az abban lefektetett jogokat teljes mértékben biztosítani kell. Talán erről is beszéltek már azóta, nem tudom. Jó lenne, hogyha a tanács ezzel kapcsolatban is további információt nyújtana. Köszönöm. Köszönöm szépen. Visszatérünk akkor a bizottságra, hogyha feljegyezte a különböző konkrét kérdéseket. Folytassuk. Timothy. Timothy Körkop a következő. Uh, uh, Kaufmann. Köszönöm szépen. Kaufmann asszony megjegyzéseit követően. Nos, hát ahogyan önök is tudják, nyilvánvalóan én az ecr elveit képviselem, de azért az Egyesült Királyság szempontjából ugye mi opt-out rendszerben vagyunk, és Dánia is automatikusan uh, kívül van a 22-es jegyzőkönyv értelmében. Ezt azért is mondom, mert az én frakcióm véleménye szerint mi természetesen nagyon nagy mértékben támogatunk minden olyan dolgot, ami hatékony és értelmes a csalás, illetve a szervezett bűnözés elleni harcban. Meg vagyunk győződve arról, hogy többet kellene tenni ezen a területen, ezen bűncselekmények felgöngyölítése érdekében, és főként a tagállamok közötti együttműködés eszközein keresztül olyan eszközökkel, amelyek most is rendelkezésre állnak, és amelyeket bizonyos értelemben nem megfelelően használnak ki. Kaufmann asszony is rámutatott arra, hogy német szempontból milyen aggodalmak vannak, és más tagállamok is aggódnak néhány javaslat kapcsán. Azt szerettem volna elmondani, hogy melyek azok a területek, amelyek az én meglátásom szerint egy kicsit hiányosak a javaslatban. Nos, hát először is ez a javaslat külön rendszereket állít fel, és ezzel tulajdonképpen egy túlságosan bonyolult helyzetet teremtünk mert mindenféle széttöredezettség a csalás és a szervezett bűnözés elleni harc területén rendkívül rossz következményekkel van. Itt nem az exkluzivitásról van szó, hanem arról is, hogy a jelenlegi egyébként igencsak hatékony rendszereket kiüresítenénk. Tehát itt azért van egy határvonal, az exkluzív hatáskörök és a jelenlegi rendszer között, mert ez bonyolultabbá tenni a helyzetet, zavarossá tenni, és nagyon sok kezdeményezésnek nem lenne meg a gazdája. Másodszorban pedig úgy gondolom, hogy Makovei asszony, a jelentéstevő, rámutatott arra, hogy milyen magas költségei vannak mindennek. Én viszont pont az ellenkezőivel érvelnék, ugyanis a bizottság már elmondta azt, hogy miután itt csak 2,5 millió euró a kezdési költség, és az éves működési költség 20 millióra rúg, de ez miután ugye itt most különböző megtakarításokat eszközöltek az OLAF és a Eurojust büdzséjéből, nos, hát a jelenlegi álláspont szerint 6 millió lenne ez a működési költség évente amennyiben megvizsgáljuk az európai működ, ö, intézmények működését, nos hát ez eltörpül ahhoz képest, ami az eredeti javaslat. A politikusok minden bizonyal emlékeznek arra, hogy milyen fontos számunkra a költségvetés. Fontos az, hogy olyan dolgokat tegyünk, amelyeket meg is engedhetünk magunknak. Szerintem itt egy nagyon szerény kis összegről van szó, és pont emiatt én úgy gondolom, hogy ennek azért a hatékonysága is valószínűleg ezzel arányos lesz. Ez túl kevés ez az összeg. És még itt hozzáfűznék valamit. Nem csak arról van szó, hogy elég kevés lesz ez az összeg, hanem felmerül az a kérdés is, hogy miből fogjuk finanszírozni, vagy hogyan fogjuk megoldani a személyzeti kérdéseket, hogyan fogunk kinevezni embereket arra, hogy ezt az egész rendszert ellenőrizzék. Ez szerintem nagyon aggasztó, nem lenne jó, hogyha bármiféle nemzeti dominancia lenne, és nyílt versenyre kerülne sor. Ez tovább bonyolítaná a helyzetet, és még ráadásul hatékonytalanná is tenné ezt a testületet, már pedig mi pont ezt szeretnénk elkerülni. Láttunk már Európában más olyan intézményeket, amelyek egész jól működtek, egész hatékonyak voltak azért, mert olyan embereket akartunk hogy ott dolgozzanak, akiknek a legnagyobb a tapasztalata ezen a területen, és ez meg is hozta a gyümölcsét. Nálunk az Egyesült Királyságban nagyon jól működik a rendőrség, és a Europol is, hát ugye itt egy angol úriember ennek a vezetője, és ez egy rendkívül jól működő rendszer, és őt támogathatjuk teljes mértékben, és szerintem itt ugyanerről van szó hogyha megint ilyen látszatpolitikát akarunk folytatni, akkor megint csak a hatékonyság fogja ennek a kárát látni. Ugyan az Egyesült Királyságnak semmi közelhez az egészhez, de mégis attól félek, hogy jó néhány más tagállam, akár Németország és mások is, akiknek igenis és nagyon jó hatékony rendszereik vannak, már most ezeket a bűncselekményeket felderítik, nagyon jól bíróság elé is viszik ezeket az ügyeket. Tehát én úgy gondolom, hogy az, hogy most itt egy újabb, exkluzív hatásköröket adni egy újabb szintnek, nem biztos, hogy a leghatékonyabb megoldást eredményezni. Az is fontos, hogy az összes tagállamban a bevált gyakorlatokat kicseréljük egymással, és inkább az együttműködésen, a koordináción, a bűnfelderítésen, illetve a bírósági szakasz kérdésében próbáljuk meg együttműködni. Közös nyomozati testületek vagy csapatok, csoportok kialakítása például nagyon jó, de mégiscsak az együttműködés hiányzik az európai rendészeti szerveknél. Azzal kell dolgoznunk, ami itt van a kezünkben. Nagyon sok minden már a kezünkben van, vannak eszközeink, tudjuk, hogy mi ellen kell fellépnünk, akkor miért nem tesszük meg végre, miért nem próbáljuk meg megfelelőképpen forrásokkal ellátni a jelenlegi rendszert, és azt működőképessé tenni. Köszönöm, Louis Michel. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát először is nagyon örülök annak, hogy a tanács és a bizottság egyetértenek abban, hogy minél hamarabb felállítsuk az európai ügyészséget. Persze ezt nem akármilyen áron kell megtennünk, és én teljes mértékben Kaufmann asszony aggodalmaival egyetértek. Az Európai Parlament álláspontját ismerjük, sőt, még a korábbi jogalkotási ciklusban szavaztunk is róla. Szerintem most arra lenne szükség, hogy ettől ne térjünk el nagyon nagy mértékben. Mondhatjuk azt, hogy az európai ügyészség felállítása egy hatalmas lépés az európai integráció történetében, hiszen itt azért az igazságügyi rendszereink, szuverenitásunk egy részének feladását is bele kell vegyük ebbe, és az ügyészség felállítása teljes legitimitást kíván meg. Fontos, hogy az európai demokratikus elvek teljesüljenek. A tanács csak akkor tudja biztosítani a legitimitást, hogyha a parlamentet és a bizottságot teljes mértékben bevonja ebbe a folyamatba. Éppen ezért azt szeretnénk kérni a tanácstól, hogy az Európai Parlamentet teljes mértékben vonja be a tanácskozásokba, szervezzünk együttes üléseket, hogy kiegyensúlyozott legyen az intézményközi dinamika. A trialógus ebből a szempontból szerintem sokkal legitimebb megközelítés és hasznosabb is. Engem is aggaszt az, hogy milyen irányba is halad a struktúra kérdése a tanács javaslataiban. Ez a kollegiális jellegű, tehát ez a testületi jellegű struktúra a nemzeti ügyészek erejét csökkenti. Pont ezért egyfajta föderális rendszert szeretnék támogatni. Ez a téma egyébként az egész Európai Unió hitelességéhez kapcsolódik, hiszen a tagállamoknak, oda, illetve az Európai Uniónak oda kell figyelnie az emberek jogainak érvényesülésére, ehhez pedig arra van szükség, hogy a három tagállam, a három intézmény közösen lépjen fel, és ezzel a szkepticizmust egy kicsit megtörjük. Nem szabad, hogy ne legyenek ambícióink. Ezek a kérdések igen fontosak. Kirkhope úr is beszélt a költségekről erről valóban kellene még beszélnünk, ugyanis jelenleg azok a költségszámítások, amelyeket a bizottság nyújtott be, nem túl realisták szerintem. Persze ez szépen hangzik, hogy ez ennyire kevés, de azért legyünk realisták, és egy ennyire fontos, lényegi előrelépés a legitimitás és az emberek jogainak biztosítása szempontjából egy kicsit több forrást is érdemel talán. Thank you, Louis. Köszönöm szépen, Louis. Jan Albrecht. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadásokat is. Először is szeretnék rámutatni arra, hogy jobb együttműködésre van szükségünk ahhoz, hogy a bűnözések által okozott károk ellen felvegyük a harcot európai szinten, egyértelműek a számadatok. Még ha a főgyészt megfelelően választjuk meg, akkor is egyértelmű, hogy nem minden tagállam vesz ebben részt. Úgyhogy erősítenünk kell a hivatal és az Eurojust közötti együttműködést, illetve az Eurojuston belüli együttműködést a bűnöldözés érdekében. Annak érdekében, hogy ez működjön. Timothy Kirkhope-nak igaza van a közös feltáró csapatokat illetően, ezt is erősítenünk kell helyben, már ma. Nem kell megvárnunk azt, hogy új intézmények jöjjenek létre. De persze a főügyészi hivatal létre kell hozni, csak van egy feltétele. Csak akkor fogadhatjuk el, ha vannak eljárási jog szempontjából, illetve büntetők szempontjából harmonizált törekvések. A roadmap már beindult, de nem fejeződött be. Én azt várom a tanácsot, hogy a lehető leghamarabban teljesítse ezt, hogy magas szintű védelmet biztosítsunk, ne csak a Strasburgi Bíróság által biztosított minimum jogokat, Nagyon sok tagállamon ez ugyanis lenyomná a normákat, ha elfogadnánk ezt. Ez azért is szükséges, mert a főügyész munkáját segítendően az eljárás tisztáznunk kell, mik a szabályok. Én egyelőre nem értem, azt hallom a tanástól, hogy az eljárás jogot illetően a legtöbb kitételt ki akarják venni. Ez számomra elfogadhatatlan, enélkül az ügyészi hivatal nem működhet. Különben egy fórum shoppingá válik az egész, és csak rámutat a főügyész arra a nemzeti jogkeretre, aminek a keretében dolgozni akad, akar. Ezt nem szabad jóvá hagynunk, és a parlamentnek sem szabad ezt elfogadnia. Vannak bizonyos határok, ahol meg kell húznunk a vonalakat. Ezen kívül annak érdekében, hogy a fórum shoppingot megakadályozzuk, és a jogorvoslatot biztosítsuk, megengedhetetlen, hogy a főügyészi hivatal jogorvoslati lehetőségek nélkül működjön. Ehhez azonban tudni kell, hogy mely jogi keretek keretében működik a főügyész. Az Európai Bíróságnak minden egyes jogi kitételre rá kell bólintani, amit megszabunk a főügyész hivatallal kapcsolatban. Ez nagyon fontos. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé lesz független a főügyész, hanem pontosan az ellenkezőjét. A függetlenséget mindenképpen biztosítanunk kell a főügyész számára. Független kell, hogy legyen a nemzeti keretektől, a kormányoktól. Ez nagyon fontos, különösen a korrupció területén. Az igazságügyi felügyelet és az Európai Bíróság azonban biztosíthassa azt, hogy vannak jogorvoslati lehetőségek. Ezen kívül az alperes részére is nagyon fontos, hogy minden egyes jogrendszerben van erre lehetőség. Nagyon fontos, hogy védelmi forrást is kijelöljünk a perekben. Szerintem nagyon fontos az eljárásjog, ez a legfontosabb, nagyon érzékeny kérdés ez, ha a tagállamok az alap kitételeket nem fogadják el a kötelező, érvényű, magas szintű eljárási jogi kitételekre, akkor nem állíthatjuk fel az Európai Főügyész Hivatat. Köszönöm. Elnök, ha elmondhatnám, látom, hogy az árnyékelőadók is igen magas szinten működnek, és elég sokan kérnek szó, szóval, de hát van időnk, úgyhogy Axel Fosszal kezdjük. Tessék. Köszönöm szépen, Claude. Először is én is azt szeretném hangsúlyozni, amit Kaufmann asszony és mások is mondtak, végül ugye Jan Philipp Albrecht is. Alapvetően azt kellene először tudnunk, hogy ez az európai ügyész, az ügyészség a tagállamokon belül hogyan dolgozik majd, hiszen egy európai ügyész aki csak a megerősített együttműködésre támaszkodhat, szerintem már önmagában véve ellentmondásos. Éppen ezért érdemes lenne elgondolkodnunk azon, hogy milyen terjedelmet kívánunk az egésznek biztosítani. Szerintem ez a javaslat a szubszidiaritás elvét sem veszik előképpen figyelembe, és a gyakorlati munka során, amire ugye Albrecht kollega is utalt, véleményem szerint komoly problémák jelentkeznek majd. Felmerül az is, hogy mely delegált ügyész lesz majd illetékes egy adott ügyért, hiszen itt egy kollegiális testületről van szó, akkor a függetlenséget mennyire lehet még szavatolni, és ami rendkívül fontos, az az, hogy egyáltalán nincs egy büntető rend sem ebben a tekintetben, holott ez nagyon hasznos lenne, mert így különböző intézkedésekkel, különböző jogrendekkel szembesülünk. Aztán ott van a fórum shopping is. Alapvetően itt arról van szó, hogy ezt az egész büntetőjogi rendszert újra struktúráljuk európai szinten. Véleményem szerint itt csak az egész rendszernek egy részével foglalkozunk, helyet, hogy azt vennék figyelembe, hogy hogyan működjön majd európai szinten az egész struktúra. Például a bizonyítékok szabályozása, ugye határon átnyúló értelemben ezek érvényesek ez is fontos lenne. Aztán a büntető eljárás alapelve, például a tisztességes eljáráshoz való jog, vagy például ami Németországban létezik, a törvényes bíróhoz való jog. Kérdés, hogy ilyen konkrét eljárásbeli struktúrák kialakulnak-e, hogy a büntetőjogi alapelvek szempontjából megfelelünk-e az alapkövetelményeknek. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ezt még nem állíthatjuk. Éppen ezért konkrétan meg kellene fontolnunk, hogy hogyan tudunk egy olyan rendszert létrehozni, amely egy európai ügyésszel, egy struktúrával, a Europol, vagy talán az OLAF bevonásával szükségesek? Kell egyáltalán még az OLAF? Nem lehetne az OLAFot talán átszervezni némileg? Úgy vélem, hogy sokkal behatóban kellene ezekkel a dolgokkal foglalkoznunk, ahelyett, hogy a különböző részleteken dolgoznánk most. Úgy gondolom, hogy az eljárás megfelelő, az ügyészség létrehozása is, de megfelelőképpen kell az egészet megteremtenünk. Köszönöm szépen. Mér kollega következik. Ja, dank wel, Köszönöm, köszönöm szépen. Ellenzem azt, hogy létrehozzuk az Európai Ügyészséget úgy gondolja a pártom, hogy mindez kizárólag nemzeti hatáskörbe kell, hogy tartozzon. Az európai ügyészségnek semmi feladata nincs, semmi köze nincs az európai polgárokhoz, hiszen itt az adófizetők pénzéből fizetnénk meg őket, a nemzeti hatóságok pedig kellő hatáskörrel rendelkeznek, hogy maguk fellépjenek. Ezek után pedig volna néhány kérdésem. Hollandiában azt tapasztalom, hogy nem elég egyértelmű az egységes joghatóság kérdése, nem pontosítottuk ennek a jelentését. És mi történik a nemzeti hatóságokkal, illetve a nemzeti igazságügyi szervekkel egy ilyen egységes jogi térségen belül? melyik az a terület egyáltalán, ahol ezt a játszmát játszuk, Igazából ezt nem értem. Szerintem ezt pontosítani kellene. Továbbá az Európai Ügyészség gyakorlatilag egy egységes európai büntető törvénykönyvnek az első darabja. Sokan azt említették, hogy még hatékonyabb és erősebb együttműködést akarnak a büntetőjog terén. Okay, thank you. Next. Köszönöm szépen, Swinberg asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a tájékoztatást, a különböző információkat. Konkrét kérdéseim nincsenek, inkább egy rövid észrevételem volna. Egyértelműen azt láthatjuk ebben a kérdéskörben, hogy továbbra is a nemzetállamok fölött álló szuperállamot próbáljuk létrehozni. Svédországban megfelelő kapacitással rendelkezünk a törvény érvényesítése érdekében. Az ügyészség teljes mértékben fel tud, fel tud lépni, teljes hatáskörrel rendelkezik, kellőképpen el tud járni, hogy az ilyenfajta bűncselekményekkel szemben tevékeny legyen. Azt tapasztalhatjuk, hogy itt Brüsszelben pedig büntetjük az északi országokat. Köszönöm szépen, Niedermüller Péter. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen. Rövid és általános megjegyzéseim lesznek ezzel a témával kapcsolatban, ugyanis én úgy látom, hogy jelenleg a tanácsnak az a célja, hogy ezt a javaslatot valósítsuk meg és tegyük függetlenné ezt a szügyészi figurát. A tanács szeretné a tanácsokat, a tanácsban az ügyészeket, tehát hogy, hogy úgy jelölj, hogy minden tagállam ki tudjon jelölni ügyészt, de ugyanakkor fontos az is, hogy hogyan egyeznek meg egymással az ügyészek illetve hogyan egyeznek meg a tagállamok zárt ajtók mögött. Ugye itt fontos az Európai Unió pénzügyi érdekeit is védeni átlátható módon, hiszen itt csalás és más témák is felmerülnek. Ezen kívül jó lenne, hogyha az OLAF és a Eurojust jogállásában foglaltakat nem venni át a Európai Ügyészség, hogy ne ö, duplázzuk meg a funkciókat. Köszönöm szépen. Peter, uh... Köszönöm szépen. Köszönöm még egyszer. Következő. Katerina Girigi. Köszönöm szépen. És még egyszer köszönöm szépen a jelentést és a jelentéstevők munkáját, és az Európai Ügyészség felállításával kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok aggodalommal egyetérthetünk, ezekről ma esett már szó elég részletesen, és a jelenlegi stádiumban én is úgy gondolom, hogy fontos az, hogy az Európai Parlamentet jobban bevonjuk ebbe az egész folyamatba, főként a tárgyalások során. Annak érdekében, hogy mi is pontosan lássuk, hogy milyen munka is történik, és a parlament is hozzájárulhasson egy olyan javaslathoz, amely igen fontosnak mondható. Természetesen nagyon sok aggodalom van az egész struktúrával, annak működésével kapcsolatban, a függetlenség garantálása, valamint az eljárási garanciák szempontjából egyaránt. De még ezzel együtt is nem szabad, hogy az egész szervezet működését kétségbe vonjuk. Nem, itt inkább a legjobb megoldást kell megtaláljuk azon aggodalmakra, amelyeket a mai napon itt hallhattunk. És pont azon körülmények, mi szerint ugye bizonyos tagállamokban már most is meg nagyon jól működik, hatékonyan működik az Európai Uniós csalásokkal szembeni fellépés. Nos, hát én azt hiszem, hogy ha ezen tagállamok megosztják bevált gyakorlataikat, akkor az Európai Ügyészség még jobban tud majd működni. Tehát fontos az, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek hozzásegítenek bennünket egy független és jól működő szervezet kialakításához. Megerősített együttműködés a tagállamok között, az uniós csalások elleni fellépésben, és még további hozzáadott értéket jelenthet ez általános értelemben az Európai Bizottság és a Parlament szempontjából is. Köszönöm szépen! Thank you, Katerina. I'm going to close the list with the final two. Akkor most lezárom, a következők jönnek. Aguilar, Juan Fernando, please. Thank you, Claude. Köszönöm szépen, Claude. Nagyon jónak gondolom, hogy minden alkalommal, amikor vitát nyitunk a különböző eljárási stádiumokról, az Európai Unió működéséről szóló szerződés kapcsán, olyankor az Európai Ügyészség kapcsán is újra nyitjuk az egész vitát nem csak politikai vitát, tehát nem csak politikai szinten tesszük ezt meg, hanem technikai szinten is azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánjuk elképzelni az Európai Ügyészség működését. Természetesen ezek a technikai kérdések rendkívül fontosak, de szeretnék most arra emlékeztetni, hogy itt azért mi egy politikai testületben ülünk természetesen nagyon-nagyon nagy munkát igényel majd a bizottság részéről ez a javaslat, hanem a saját magunk részéről is, hiszen minden egyes tagállam szeretne hozzájárulni a büntetőjog, az eljárási garanciák megvalósításának szempontjaihoz. De mi politikai szempontból kell, hogy ragaszkodjunk a saját alapvetéseinkhez, hiszen mi azt szeretnénk elérni, hogy egy európai testület foglalkozzon a komoly, súlyos határon átnyúló bűnözéssel az Európai Unió területén is. Vannak ilyen dolgok, vannak olyan dolgok, amelyekkel nem tud meg küzdeni az egyes tagállamok rendőrségei vagy ügyészségei, sőt, akár még a nyomozást is nagyon nehezen tudjuk megvalósítani. Tehát ezért szerintem nekünk itt és most a politikai alapvetésekhez kellene ragaszkodnunk. Természetesen tudom, hogy milyen fontos kérdések vannak itt most az asztalon, a különböző eljárási garanciák minden egyes tagállamban megvannak, azonban egy európai, hogyha európai szintre emeljük ezt a feladatot, akkor az összes rendvédelmi szerv, munkájának hiányosságait tudjuk betölteni. Tehát szerintem ehhez kellene most ragaszkodnunk, ez egy politikai alapvetés, ami egyébként elképesztően nagy mm, előrelépésnek, mérföldkőnek értékelhető. És nagyon fontos azt is látni, hogy vannak itt további fázisok, és azt az üzenetet kell közvetítenünk, hogy megvolt az értelme annak, hogy a 86-os cikk az elején benne szerepel az Európai Unióról szóló szerződés szövegében. Ugye itt főként az igazságügyi együttműködésre gondolok. Tehát nekünk itt a Libében az a feladatunk, hogy a politikai alapvetésekhez tartsuk magunkat, és mint olyan, az a tanács és a bizottság minél hamarabb valósítsa ezt meg, jó lenne, hogyha még az Európai Parlamentnek ezen jogalkotási ciklus alatt ez meg is valósulna. Köszönöm. Volt úr. Ja, ich danke Ihnen vielmals. Ich möchte noch... Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni arra a kérdésre, amit az árnyék előadó Kaufmann asszony is említett, az alapvető jogokat figyelembe kell venni. Ez egy döntő jelentőségű kérdés. Hogy a bizottságban ezzel kapcsolatban változott-e a hozzáállás? Az Európai Alapjogi Karta illetve az Európai Unió több irányelve különböző megkülönböztetési alapokat különböztet meg, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Németországban az egyenlőséget biztosítják bizonyos törvények, ezeket alkalmazni kell, és nem szabad senkit megkülönböztetni politikai nézetei és hozzáállása miatt. Tehát a kérdésem az, hogyha Németország maga kilép ebből a megkötöttségből, akkor mit gondol erről az Európai Unió? Nem tudom, lehet, hogy nem csak Németországban probléma ez, hogy bizonyos területeket kivesznek a diszkrimináció elleni törvényből, akkor ennek mi lehet az oka? Talán az az oka, hogy nem lehet-e teljes mértékben megvalósítani, vagy bizonyos tagállamokban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy teljes mértékben be kell tartatni az alapjogi kartát. Aztán a nemzetállamok, és nem csak az én országom általában véve úgy gondolják, hogy vannak olyan törvények, hogy bizonyos állam állampolgárait nem szabad kiadni egy másik országba. A jövőben ezt hogy akarjuk megoldani, hogy amikor az európai főügyész kéremezi ezt, akkor ki lehessen adni az állampolgárt. Köszönöm szépen. Makovely asszonynak, a raportőrnek adom meg a szót és szeretném hallani a tanács és a bizottság véleményét. Remélem, hogy meghallgatták a kitűnő hozzászólásokat. Juan Fernándeznek a hozzáállása kitűnő, és a kérdése is, és a tapasztalt tagok már nagyon régóta figyelemmel követik a főgyészi hivatal kérdését azt, hogy egyre kitágul az értelmezés ennek a hivatalnak. Ez az egyik legütősebb eszközünk a bűnözés elleni harcban, és Axel és Jan is említették, hogy ehhez azonban az eljárási jogot meg kell reformálnunk. Ez egy hatalmas kérdés a szakbizottságunk számára, és nagyon összetett ez a kérdés. Amit Juan Fernando mondott, ez egy nagyon nagy feladat a parlament számára is. Sok munkára lesz szükség a parlament részéről, és a tanács részéről. Ez nem csak egy kis minor kérdés, hanem nagyon fontos, hogy az eljárási jogokat, a büntetőjogot hogyan reformáljuk meg de szeretném, ha kitérnének a specifikus kérdésekre is majd. Makovej asszony, és utána a tanács és a bizottság. Köszönöm. A főügyi hivatal létrehozatalát a szerződés diktálja. Ez egy. A másik az EU eljárási jog megreformálását nem lehet megvárni, és utána létrehozni a hivatalt. Tényként kell elfogadni, hogy az egyes tagállamokban eltérnek a jogi keretek. Az európai büntetőjog megreformálása, ez egy hosszú távú cél, amit vagy elérünk, vagy nem. Az, hogy most elérjük, ezt nem tudjuk. Tudjuk, hogy létre kell hozni a főügyészi hivatalt, és kedves kollégák, hogy emlékeztessek rá, hogy 2013-ban a szemfevőszék által jelzett csalások pénzügyi volumene meghaladta a 300 milliót az EU-ban. Tehát nagyon sok olyan pénz elveszik, és olyan sok bűneset, bűneset amit nem göngyölítünk fel. Az Európai Főnügyészi Hivatal megoldhatná ezt a problémát, ezért írja elő a szerződés a létrehozatalát. Számomra minden egyes kérdésre van válasz. Például milyen eljárás jogot alkalmazunk. Hogyha Olaszországban utána nézünk, hogyha Olaszországban folyik az eset, akkor az olasz esetjogot. Ha Németországban, akkor a német jogrendszert. És így tovább és aztán a vizsgálat végén a főügyész feladata az, hogy döntsön, hogy melyik tagállam a melyik bírósághoz utalja az esetet, hol emelik a vádat. Aztán a bíróság összegyűjti a bizonyítékokat, és minden országba származó bizonyítékot a bíróság elé engednek. És utána a bíróság dönt. Most az OLAF az administratív feltárást elvégzi, elküldi a nemzeti kapcsolattartó irodákhoz az eseteket, és az OLAF által kezdeményezett esetek több mint 50%-át nem követik nyomon a nemzeti irodák. Harmadsorban vannak olyan tagállamok, ahol jól folynak a dolgok, de azt is tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol az adófizetők pénze elveszik. Szerintem úgy kell gondolkodnunk, hogy minden egyes centet vissza kell szereznünk. Ne engedjük meg, hogy legyenek tagállamok, hogy le, olyan tagállamok, akik megbüntetik az elkövetőket, de csak ők büntetik meg, más tagállamok pedig nem. Szerintem, ha megvan a közös akarat, akkor előre haladhatunk. Tehát szerintem most az a helyzet, hogy az Olaf administratív eljárást kezdeményezni, de a bűnügyi együttműködés, az Eurojust főügyi szívatal, ez egy egyedülálló projekt. Elejétől végig végig követhetik a folyamatot, és az eseteket adhok módon lehet elosztani annak érdekében, hogy a részrehajlást megakadályozzák. Az eljárási szabályzatot mindig abból az országból, szabályokat abból az országból alkalmazzák, ahol az eset folyik, és az a bíróság, ahova utalják az esetet, minden bizonyítékot figyelembe vesz. Én ennyit szeretem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. A tanács. Köszönöm szépen. szeretnék Makovei asszony szavaira reagálni, nagyon üdvözlöm azokat. Ugyanazon célok vezényelnek bennünket, és úgy gondoljuk, hogy minél inkább független európai ügyészséget szeretnénk látni. És ez akkor lesz, akkor valósul meg, hogyha egy új kiválasztási módszert fogunk megalkotni. Ezután pedig Michel úrnak is szeretnék választ adni. Hiszen ő azt szeretné elérni, hogy minél hamarabb elérjük mindezt. A bizottság részéről szerintem ennek nincsen akadálya. A tanács részéről azonban csak az elnökség nevében beszélhetek. Az biztos, hogy mi az olasz elnökségtől szeretnénk ezt elérni, de a többi tagállam nevében nem szólhatok. Ezen felül szeretnék még Kaufmann asszony és Albrecht urak megjegyzéseire reagálni. Lehet, hogy nem volt elég világos, amit hallottam, mert ön azt mondta, hogy mi szeretnénk kihúzni bizonyos dolgokat. Lehet, hogy nem világosan fogalmazta. Mi azt szeretnénk, hogyha a rendszer nagyon erős lenne, egyáltalán nem akarjuk az eljárási garanciákat megszüntetni vagy csökkenteni. Sőt, az informális tanácsi ülés Milánóban arra jutott, hogy igen magas ambíciószintet szeretünk kialakítani. A, az Európai Ügyészség előtt álló ügyek eljárási garanciáira vonatkozólag. Az Európai Uniós áki minimumja a, megvan, és aztán még ehhez jönnek hozzá a nemzeti szintek. Az olasz elnökség két javaslatot is megvitatott, amelyek már a múlt év decemberre óta az asztalon szerepeltek. Talán most decemberre sikerül majd az ártatlanság vélelmének kérdését véglegesíteni, és a jogsegére vonatkozólag ugyanezt tudom elmondani. Tehát mi igen elkötelezettek vagyunk az alapjogok biztosítása érdekében, és ezt mindenképpen a rendelet tervezetbe szeretnénk belefoglalni. Ezen kívül Kaufman asszony felhívását is komolyan veszem. Az, ami már most is az interneten forog, ahhoz képest van egy decemberi szövegtervezet, amelyet majd meg fognak önök is kapni, és akkor majd pontosan látják azt, hogy hogyan néz ki a javaslat kemény magja. Ezt szeretnénk majd átküldeni a parlamenthez. Ami a rotációkat illeti, itt egy kérdést vetettünk fel. Ez, egy csak, ez csak egy kezdeti rendszer, az elején alkalmaznánk ezt a módszert az első fázisban, mint ahogy a más jogi testületeknél is ez így szokott lenni, aztán nem szeretnénk, hogy kilenc év után mindenki egyszerre cserélődjön le, tehát mi egy ilyen rotációs rendszert akarunk inkább bevezetni, mert különben nem fog jól működni személyzeti kérdések miatt az egész rendszer. Azután ön a Bundestag részéről is feltett egy kérdést. Ugye itt az a rendszer, hogy minél függetlenebbé kell tenni az európai ügyészségi hivatalt. Egy panelt gondoltunk, most éppen ezt fontoljuk meg, hasonlóképpen, mint a luxemburgi bíróságban, és egy nyílt, mindenki számára nyitott vizsgarendszer után az Európai Bizottság és a Tanács együtt döntenének az ügyészek személyéről. Éppen úgy, mint ahogyan ez a ombudsman esetében is megtörténik. Egyelőre nincsen teljes mértékű válaszom erre a kérdésre. Én úgy gondolom, hogy nagyon világos szöveggel kellene rendelkeznünk a pénzügyi érdekek védelmére vonatkozólag, ugyanis azért az Európai Ügyészség hatásköre összefügg az unió pénzügyi érdekeinek védelmével. López Aguilar új jelentéstevőként és Gressle asszony is jelentéstevőként rámutattak már erre a kérdésre, mi már informálisan találkoztunk is velük, és aztán jönnek majd a formális trialógusok, és elég gyorsan is tudunk haladni annak érdekében, hogy az irányelvet minél hamarabb ne csak elfogadjuk, hanem világos definíciók szerepeljenek ebben, ugyanis akkor majd meg lesz a világos mandátum is a Európai Ügyészségre vonatkozólag, Másodszorban pedig meg vagyok győződve arról, hogy az információcsere kulcsfontosságú lesz ebből a szempontból, és itt az EPO és más intézmények, mint például a Eurojust közötti információcserére is gondolok, ez hatékonyan kell, hogy működjön. Ezen felül pedig, ami a Eurojustot illeti, Szeretnénk jó együttműködést kialakítani harmadik országokkal is, de miután nem minden tagállam lesz benne, ezért itt a harmadik államok alatt más uniós tagállamokra is gondolok, majd meglátjuk, hogy ez hogyan működik. Az Európai Ügyészség, illetve a Eurojust ebből a szempontból fontos szerepet fog majd játszani. Természetesen a kérdésekre mindig nagyon szívesen vállal, válaszolok. Tematikus kérdéseket is felvetettünk, például, hogy ki fogja fizetni ennek a testületnek a működését. A tagállamok, vagy pedig az európai költségvetésből fogjuk állni ezt a számlát. Ez megint csak egy kérdés, amire majd választ kell találnunk mert asszony kérdése következik. Az egységes jogi térség megvalósítása. Ez egy nagyon szép gondolat, nézzük meg, hogy milyen területen képes az EPO közös nyomozást megvalósítani anélkül, hogy a határokba ütközne. Azért ne felejtsük el, hogy van itt már egy olyan rendszer, amelyben nemzeti szinten is az ügyészek igen sok hatáskörre rendelkeznek, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a mostani decentralizált rendszer teljes mértékben tiszteletben tartja a nemzeti ügyészségeket. nem arról van szó, hogy mi most a teljes büntetőjogi eljárásjogot kívánjuk harmonizálni, csak az európai ügyészségre vonatkozó eljárásjogot szeretnénk harmonizálni. A jelenlegi stádiumban. Ugyanis ez az, ahogyan működik a mi rendszerünk. És most végül a kiadatások. Nos hát itt az egyes tagállamok közötti adatcsere nem igazán más, mint amiről most beszélünk, de mégiscsak a, az Európai Ügyészség is kérhet majd európai kiadatási parancsot kiadhatna elméleti síkon az Európai Ügyészség is. Tehát ez egyelőre így néz ki, de természetesen még ez a kérdés is nyitva áll. Köszönöm. Köszönöm szépen, végül a bizottság kap szót. Köszönöm, elnök úr. Túl sok mindent nem tudok hozzátenni ahhoz, amit a kollégám a tanácsból már elmondott, de szeretném megjegyezni, hogy nagyon örülünk annak, hogy ilyen sok, ilyen széles körű támogatást kap az ügyészség létrehozása, és az is, hogy ez messze menőleg a bizottság javaslata alapján történjék, figyelembe véve a hatékonyságot, a függetlenséget, ahogyan azt az előadók, illetve a felszólaló kollégák hangsúlyozták. Ami a bizottságot illeti, mi természetesen örülünk annak, hogy folytathatjuk a vitát, az eszmecserét a parlamenttel ebben a nagyon fontos témában. Elhangzott néhány rendkívül lényeges pont. Ezek közé tartozik az EPO és a Eurojust, valamint az OLAF közti együttműködés, ami összefügg a költségbeli kérdéssel. A javaslat kidolgozása során a bizottság eh, hosszasan elgondolkodott azon, hogy ez hogyan működne, lehetne nagyon egyszerű is, mondván, hogy ha az EPO hatás eh, illetékes, akkor a nemzeti eh, hatóságok már nem illetékesek, és ennek következményeképpen a Eurojust már nem tudná koordinálni a nemzeti hatóságokkal a fellépést. Máskülönben, ha a nemzeti hatóságok az illetékesek, akkor továbbra is támogatást tud nekik nyújtani a Eurojust, és megerősítem azt is, amit a tanács mondott. A Eurojust harmadik országokkal együttműködhet, és olyan tagállamokkal is, amelyek az EPO-ban nem vesznek részt. Ami a költségeket illeti, meg szeretném jegyezni, hogy ezeket megpróbáltuk a minimumra szorítani. Ha megnézik a számításainkat részletesen, akkor látják, hogy van egyfajta kompenzáció, ugyanis bizonyos feladatköröket elveszünk az OLAF-tól és a Eurojust-tól is, úgyhogy a költségek korlátozottak lennének. Természetesen kerültek a tervezetbe a tanács részéről új elemek is, amelyeket még nem tudtunk kiszámítani, hogy például a nemzeti vagy az EU költségvetésből fizetnénk-e az európai ügyészt, ebben a kérdésben még nem született döntés. Ami pedig az eljárási garanciákat és az eljárási jogokat illeti, azt mondhatjuk, amit korábban is már elmondtunk, kulcsfontosságú, hogy az eljárási jogok a közösségi joganyag értelmében garantáltak legyenek, és az ügynökség csak akkor működhet, hogyha az alapjogokat teljes mértékben tiszteletben tartja. Ennyi lenne a részemről. Elnök, köszönöm szépen. A további lépéseket illetően az árnyékrendéstevők egyeztetnek majd a, ö, egyeztetnek az előadóval. Most pedig áttérünk az utolsó napirendi pontra és mivel távoznom kell, azt szeretném kérni Jan Albrecht-től, hogy átvennie az elnöki tisztet. Köszönöm. No problem very brief point. Yeah, of course. Mm-hmm. okay, we can just start. Yes. Mm-hmm. Okay, dear colleagues. Tisztelt kollégák, az utolsó napirendi pontunk a 2013-as éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről. A csalás elleni küzdelemről van szó. Ez egy véleménytervezet, egy saját kezdeményezésű jelentés. Monika Makovei az előadó ebben a témában is. És a véleménytervezet megvitatása szerepel a napi rendünkön. Igen, ez a véleménytervezet megvitatása, és megadnám a szót Mónikának, hogy ismertesse ezt a véleménytervezetet. Köszönöm szépen, Jan. 2013-ban több mint 50 ezer visszásságról tájékoztattak a nemzeti hatóságok. 1600 volt csalás, amelynek 309 millió eurós hatása volt az EU pénzügyi érdekeire. A kont előadója voltam e témában, és az adófizetők pénzének a védelme áll a középpontban. Itt ugye a csalással kapcsolatos visszásságok témájáról van szó. A csalás ellenes hatóságok koordinációja az új OLAF szabályzat értelmében Libe előadóként a Kont bizottsághoz hangsúlyoznám azt is, hogy az EPPO rendelet, amelynek a vitáját most fejeztük be, fontos büntetőjogi eszközöket helyez a kezünkbe, hogy hatékonyabban fellépjünk az olyan csalással szemben, amely veszélyezteti az EU pénzügyi érdekeit. Rendkívül fontos tehát, hogy egyértelmű definíciókat dolgozzunk ki, és a büntetéseket is hatékonyan kidolgozzuk, minimális szabályokra is szükség van a korlátozásokról. Úgy gondolom, hogy az EPPO egy egységes ügynökségként kellene, hogy működjön. A bűncselekményeket elkövetőket a bíróságok elé kell vinni, úgy, hogy az eljárás jogokat tiszteletben tartjuk. Független és átlátható eljárásokra van szükségünk a tanács és a parlament egyetértésére. Ez összefügg az Európai Uniós források védelmével és megelőzésével is. A PIF jelentésről nem beszélhetünk úgy, hogy a többi kérdést nem vesszük figyelembe. Tehát a következő lépés, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a parlament álláspontját a tárgyalások minden szakaszában kellő mértékben figyelembe kell venni, hogy elérjük a kellő konszenzust, hogy a parlament végül hozzájárulását adhassa ehhez anyaghoz. Ami az EU pénzének védelmét illeti, hangsúlyoznék olyan eszközöket, mint a Pericles 2020 és a Herkules 3, ami az Európai Unió pénzügyi forrásainak védelmére hivatott. Ezek után pedig várom a kollégák észrevételeit. Köszönöm szépen, és nagyon szívesen beépítem ezeket a kont jelentésbe is, ahol, ahogyan említettem, állandó jelentéstevő vagyok. Köszönöm szépen, most pedig megnyitjuk uh, a fordulót, és meghallgatjuk a kollégákat. López Aguilar úr következik. Köszönöm, elnök úr. Minden bizonyal tudják, hogy a LIBE részéről én vagyok az előadó annak a jelentésnek az előadója, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmével foglalkozik a büntető jogi együttműködés keretében. Éppen ezért szeretném üdvözölni ennek a jelentésnek a tartalmát. Ez rendkívül fontos, és egyet értek a különböző elemekkel is, amelyek bekerültek ebbe a véleménytervezetbe. Ugyanakkor emlékeztetnék arra is, hogy ez a jelentés megint csak hangsúlyozza, hogy a PIF irányelvet mennyire fontos lezárnunk annak érdekében, hogy hatékonyabban fellépjünk az olyan csalással szemben, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeit veszélyezteti. Hallottuk a tájékoztatást a háromoldalú egyeztetésekről, amelyeket az olasz elnökség szervez, annak érdekében, hogy lezárjuk ezt az anyagot. Hangsúlyozom, hogy valóban egyértelműen definiálnunk kell a különböző bűncselekményeket, a különböző tényállásokat, amelyek veszélyeztetik az EU pénzügyi érdekeit, csalás, a hűtlen kezelés, a korrupció, annak passzív és aktív formája, és a köztisztviselőt is definiálnunk kell, hiszen ez még nyitott kérdés. És dolgozunk azon is, hogy a folyó tárgyalások során megfelelően definiáljuk a különböző egyéb kérdésekhez kapcsolódó kérdéseket is, mint például az elévülés, az elévülési idő, amelynek tekintetében különbségek figyelhetők meg a tagállamok között. A nemzeti jog eltérően rendelkezik erről, és ott van egy másik lényegi kérdés is, hogy az áfa a hatályba kerül-e, bekerül-e az irányelv hatájába. Ugye tudják, hogy az Európai Parlament álláspontja az, hogy az áfa a hatályban maradjon. Az álláspontunk következetesen ez volt a tárgyalások során, amelyeket itt a parlamentben tartottunk, de ami, de az, a háromoldal egyeztetések során is ez volt a véleményünk. Ami pedig a többi intézmény bevonását illeti, mint az Európai Ügyészség, a Eurojust, vagy az OLAF, amely szintén a csalás elleni küzdelemben vesz részt. Oda kell figyelnünk a következetességre. Meg kell néznünk, hogy a különböző intézmények hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Nem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy egyre több és több intézményt vonunk be, és ezeket túlbonyolítjuk, helyet, hogy a hatékonyságot biztosítanánk a csalás elleni küzdelemben de ez a konkrét kérdés ugye a PIF egyezmény, a büntető jog által próbálja megközelíteni ezt a kérdést, ami nagyon jelentős változás, úgyhogy támogatom azon elemeket, amelyeket előadunk felvázolt Makovej asszony. Thank you very much. Are there further requests? Köszönöm szépen. Valaki szót kére még? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Az általa megadott információkért is. Én ugye új vagyok itt, és csak azt láthatom, hogy valóban nagyon jó tehát sokkal jobb most a helyzet az unió pénzügyi érdekeinek védelme szempontjából. Én is egyetértek azzal, hogy tovább kell dolgozni ezen, és hogy minél többet tegyünk annak érdekében, hogy újabb és újabb eszközöket alakítsunk ki a tagállamok és az unió közötti együttműködésre. Abban is egyetértek, hogy az Európai Ügyészséget meg kell valósítani, és az is fontos, hogy a tagállamok részéről a csalás ellenes harcot folytassák. De ezen kívül lenne néhány olyan aspektus, amelyre mindenképpen szeretnék most kitérni. López Aguilar és mások is utaltak arra, hogy milyen mechanizmusokról van itt szó. Például arra gondolok, hogy a csalás kapcsán a csalási gyanús esetek esetében mit teszünk. A legfontosabb az, hogy olyan eszközöket hozzunk létre, amelyek tényleg hatékonyak, és amelyek az ellenőrzés területén egységességet adnak, és így lehet az uniós csalások, tehát az uniós forrásokkal való visszaélés, illetve csalás visszaszorítását megvalósítani. Még egyszer köszönöm szépen a munkát. Thank you. Köszönöm szépen. Ha többen nem kérnek szót, akkor egyetértek azzal, hogy lépjünk előre és Makovej asszonynak visszaadom a szót. Köszönöm. Szerintem egyetértünk, hogy nincs szükség arra, hogy hozzászólja, csak ennyit állapítok meg. Elnök, köszönöm szépen. A titkárság tájékoztatja önöket a fordítások elérhetőségéről, a módosítók határideje december 8-a, 12 óra délben. A szavazás a Libében január 8-án lesz, hogy a vezető illetékes szakbizottság, a konszakbizottság véleményét figyelme vessük. Köszönöm szépen, lezárom az ülést. Oh, okay, perhaps I, I say a word about the next meetings. It's, uh... A következő ülésünk pedig december másodikán lesz, 11 órától 12.30-ig a Femmel együtt, Mirja Vasziljaduval, az emberkereskedelem elleni felelőssel arról, hogy hogyan tudjuk kiírtani az emberkereskedelmet az Unióban. A 6 q es teremben, a Jan épületben lesz az ülés. December harmadikán is délután lesz egy ülésünk, és december 8-án, eh, december 4-én is. Köszönöm. És mindenkinek jó étvágyat!